fogadnak be olyan terméket, amit rabszolgák állítottak elő. Hogy ide hogy tudunk eljutni, Hát röviden tudunk ezzel foglalkozni, hiszen rövid a jelentés, és egy néhány dolgot szeretnék felvetni. Zoe is beszélni fog egy néhány dologról, ő mindenek előtt a, az rabszolgaság koncepciójáról beszél, mert mindjárt is, vissza is adom a szót Kevinnek. Az egyik dolog, amit itt felvettünk, hogy a terminológiát, egy gender fókusz politikát vizsgáljunk, és hát az emberkereskelemtől a rabszolgaságig vizsgáljuk ezeket a kérdéseket, és az EU egy mechanizmussal foglalkozhat, és az emberek külföldön rabszolgaságban vannak, és, de ez hozzátartozik a az emberkereskedelem elleni fellépés is, és a két dolog azért összefügg, külön foglalkozunk azzal is, hogy a tagállamok egy részénél azért ez egy sürgető fel, feladat, és ők úgy vannak, ahol úgy látják, hogy a rabszolgaság él és nem szűnik meg, és itt politikai prioritásokat kell ezért kijelölni, az ellátási láncokat kell figyelembe venni, például meg kell nézni a kereslet oldalt, tehát a szex kereskedelem is felmerül itt, a prostitúció is összefügg ezzel a témával. Tehát ha Európában be akarjuk fejezni a az emberkereskedelmet és a rabszolgaságot, akkor ezeken a területeken kell elindulnunk. Csak röviden szeretnék egyes zónákat kiragadni, amiket így a központi gondolatként fogalmazunk meg. A, nézzük csak meg, azt gondolom valamennyien tudjuk, hogy az 1970-es, 80-as években a fejlesztés területén megjelenik a Gender Lens tehát az emberi jogokat, az emberi jogokat a nők perspektíváján, lencsején keresztül néztük az egész világon, mindenek előtt a külső, tehát ahova mi nem tartozunk, a fejlődő világról volt szó, és e, amit ott már felvetettünk, az a gondolat volt, hogy van ez a rabszolgaság lencséje, a rabszolgaság elleni fellépés az fejlesztési munka is az egész világon. Vagyis ezeknek az embereknek alapvető jogokat kell adni. Ha ki akarjuk menteni őket a rabszolgaságból, akkor gazdaságra és emberi jogokra van szükség. Ez teszi lehetővé a jó fejlesztési munkát, munkát fejlesztési segítséget. És egyfajta közömbösséget látunk számos területen, ezekben az országokban, annak ellenére, hogy a rabszolgaság létezik. Egy, itt van Észak-India, elég jól ismereztem a helyzetet személyesen, ahol európaiak támogat támogatták a falon, a vidéken élőket abban, hogy kerüljenek ki a helyzetből, de ők azt megöröklik ott a rabszolgaságot, és vannak emberek, akik őket irányítják, akik uralkodnak felettük, akik a fejlesztési pénzeket egyszer zsebre vágják, és akik azt mondják, hogy vannak Európában olyan támogatók, akik klinikát építenek, és gondoskodnak az emberekről, azokról, akik akik a mi rabszolgáink tulajdonképpen. Tehát ha a rabszolga perspektíváját vesszük figyelembe, és megnézzük, hogy mm, az egész világot ez hogy határozza meg például az ellátási láncban is, akkor közelebb kerülünk ahhoz a lehetőséghez, és ahhoz a lehetőséghez, ami, hogy fellépjünk a rabszolgasággal szemben. Az ellátási láncot már többször említettem, most ezt nézzük meg alaposabban. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb rabszolga nem Európában él a világon, a legtöbben Dél-Ázsiában, Észak-Afrikában, adott esetben Dél-Amerikában fordulhat még elő. Ezt tudjuk valamennyien, de azt is tudjuk, hogy vannak termékek, amiket előállítanak, az elektronikai termékek, a mobiltelefonok, a autónkban, az acéliparban, ugye Brazíliában, Jakartában, stb. sorolhatnánk, de élelmiszerek is, halak, rákok, sok minden van, amit, amiről el lehet képzelni, hogy a rabszolgák révén született meg ez a termék. Tehát a rabszolgák által előállított termékek, nyersanyagok nem adják a többségét természetesen a termékeknek ezt egyértelműen látni kell. Tehát az acélnak a nagyon kis részét gyártják, vagy az elektronika nagyon kis részét gyártják, de a gyapotról is beszélhetünk. A globális gyapotpiacon csak egy apró rész az, amit a rabszolgák állítanak elő, de nekünk az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ez így van, hogyha megfelelő erőforrásokról van szükség, akkor meg kell találni ezeket az apró részeket az összes nyersanyagok, az összes áru területén, amiket a rabszolgák állítanak elő, és ki kell szortani őket az ellátási láncból. Ugyanis arról van szó, hogy közben nem szabad ártani azoknak az embereknek, akik ezt előállítják. Ha bolykottot alkalmazunk, akkor talán még rosszabb helyzetbe kerülnek. Tehát arra kell törekednünk, hogy szabadságot hozzunk ezeknek az embereknek amit még el szeretnék mondani, fontos, hogy járvány, hogy betegség fogalmakban gondolkodjunk, a emberek egy köz, vagy nemzetek egy közösségeként végig kell gondolni, hogy hogy működik ez. Olyas, mint egy új terjedő járvány, és meg kell találni, hol van a gócpontja, hol tört ki egy ilyen járvány, hol a góca és a legjobban kiképzett embereket kell megkeresni, akik képesek ezt kezelni. Meg kell keresni az okokat, hogy miért tör ki egy járvány egy adott helyen, és meg kell nézni azokat a lehetőségeket, amelyekkel kezelni tudjuk ezt a betegséget, ezt a járványt. És az egész világon el kell, hogy mondjam, az az egység, amit mondjuk itt volt a madárinfluenza, emlékezzünk, itt egy koherens stratégiára van szükség ilyenkor, ismerjük, megtettük ezt az influenza, madárinfluenzánál is, Nyilvánvalóan ennyire egységesen nem tudunk annyira fellépni még a rabszolgaság ellen, de valami hasonló megközelítés lenne szükség. Ezért mondtam, hogy nagy várakozásaim vannak a mai nappal, hiszen fontos, hogy összefogjanak, hogy egységesen lépjenek fel a nemzetek. Köszönjük szépen, Baris professzor úr. Nem tudom, hogy szeretne -e még Bales professzor után még valaki, Trad professzor úr is szeretne hosszan szólni. Most pedig üdvözlöm Mirja Vasiliadut, aki az emberkereskedelem elleni koordinátora az EU-nak, aki az Európai Unió stratégiáról beszél az emberkereskedelem elleni harcban, vagy annak a gyökeres kiirtásáról. És ez 2016-2016-os időszakra vonatkozik. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy meghívtak ebbe az emberi jogi albizottságba. Mindig nagy öröm a parlamentbe látogatnom, mert az emberkereskedelemmel kapcsolatban a parlament a legfontosabb szövetségésünk, és velünk együtt segített abban, hogy előre haladjunk ebben a témában. Azzal szeretnék szeretném kezdeni, hogy ezzel a dokumentummal kapcsolatban tegyek néhány megjegyzést, és akkor a bizottság munkájáról is hozzáfűznék néhány szót. Három különböző megjegyzésem van a dokumentummal kapcsolatban. Először is a hatáját illetően, ez a legalapvetőbb kérdés. A másik pedig a jogi érvek, és a harmadik a tartalma. Akkor nézzük a hatáját. Gondosan meghallgattam a szerzők véleményét, és ez a dokumentum az EU külpolitikájában foglalkozik ezzel a kérdéssel, de pont a kül- külpolitikai hiányzik ebből. Az új politikai keret az egy tevékenységorientált dokumentum, amely a külpolitika körébe tartozik, amely az, em- az emberkereskedelemmel foglalkozik, és ezzel ezt nem fejtették ki és hogyha a dokumentumra és a határa gondolok, akkor kétharmada ennek a dokumentumnak az EU és tagállamai nemzeti politikájával foglalkozik. Ezért számomra e, e, itt az albizottságban ez egy e, problémás kérdés. Ezen kívül a, ennek a stratégiának a végrehajtásával is foglalkozok, mint ahogy rámutatott a parlamenti képviselő is, és a stratégiának a hatája tulajdonképpen az EU politikája, nem a külpolitikai kül, kül tevékenységé. Az ideológiai elemeken kívül, és én itt megjegyzem, hogy én 15 évig egyetemen dolgoztam, és nem tudom, hogy ez most jó vagy rossz, de minden esetre, hogyha megvizsgálom a jogi kérdéseket, akkor ez az az 83-as cikkében, az EU működéséről szóló szerződésben található meg. Ez ez a nőknek a kizsákmányolását, azt bűncselekményként fogalmazza meg. A rabszolgaság és az emberkereskedelem az tiltott az alapjogi kártában, és benne van a szerződésben is. És másképpen, mint ahogy én ezt értem, az emberkereskedelem az rabszolgatásokat is jelent, tehát ez az emberkereskedelem középpontjában áll ez a fogadalom. Az irányelv tulajdonképpen, tehát a mi jogszabályunk, amelynek április 6-a volt az átültetésének a határideje, ez azt jelenti, hogy a kizsákmányolás a másoknak a kizsákmányolását és prostitúcióját jelenti, a koldulást is, rabszolgaságot is, vagy pedig a rabszolgásához hasonló tevékenységeket, szolgál, szolgaságot, vagy pedig kizsákmányolást. Tehát ez egy jogi meghatározás, épp ezért nagyon figyelembe kell venni a szerződésben. De nem minden emberkereskedelem rabszolgasággal kapcsolatos a tagállamok számára a következmény az emberi jogi szempontból, az egy olyan kérdés, amit többször is tárgyaltak már nemzetközi bíróságokon. Ezeket külön jogi keretek szabályozzák. Tehát jogi szempontból itt állunk. Na most akkor egy, a nyolcadik résztől, nyolcadik oldaltól kezdve nagyon sok olyan dolog van, ami kérdéseket vet föl. Nem akarok most lépésenként mindegyiken átmenni, de ezekre főként lehet választ találni. Vannak ajánlások, amelyeknek legtöbbje a belső tevékenységekről, fellépésről szól. Tehát nem tudom, hogy akkor most ezeket itt meg kéne tárgyalni, felteszem a kérdést az elnököknek. Nyilván az emberkereskedelem az unió számára egy prioritás, és így a tagállamok számára is, és épp ezért az én szerepem az, hogy terrorizmus, mivel két feladatunk van, a terrorizmus ellen és az emberkereskedelem ellen harcáljunk. És a dokumentumban a statisztikai ellenzésben az van, hogy 1,3 millió ember áldozata az emberkereskedelemnek, és lesz rabszolga és kritizálják az EU-t ezzel kapcsolatban. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy ezeket az adatokat hogy gyűjtötték, nem tudom, hogy milyen módszertant használtak. Épp ezért számomra ez problematikus. Épp ezért mi nagyon merészen elhatároztuk, hogy adatot, adatokat döntünk, és a biztosunk beszélt ezekről a megbízható tagállami adatokról, amely szervezetbűnözéssel és súlyos emberi jogi jogsértésekkel foglalkozik. És ebben azt, jel, azt láttuk, hogy 2008-2010 között 18%-os emelkedést látunk ezekben a e, tevékenységekben. A rendőri vizsgálatok pedig és, és elítélések pedig csökkentek ezek a számok és adatok is problémások. Na most azért látunk több áldozatot, mert most jobban azonosítottuk őket, vagy pedig ténylegesen több áldozat volt. Tehát ezt ezért meg kell vizsgálni. A szexuális kizsákmányolás 62%-kal növekedett. E- ezekből 98% nék és gyerekek. 14%-kal csökkent a munkahelyi kizsákmányolás. És ezen kívül van még sok statisztikai adat, de ezeket nem mondom. 61%-a az EU-s áldozatoknak EU állampolgár, és ez azt hiszem, hogy nagyon is idevágó kérdés. Ezen kívül a jelentés kritizálja a bizottságot, hogy nem következetes terminológiát használ. Épp azért néhány példát hoznék fel kényszerültett szexuális kizsákmányolásról van szó. Van olyan kizsákmányolás, ami egyetértésben történik, vagy önkéntesen? A hetedik oldalon azt találjuk, hogy az emberkereskedelem eh, gyakorlatát eh, eh, kritizálják az EU-ban, és ebben a kontextusban, ahogy ez itt áll, azt úgy értem, hogy a szexuális kizsákmányolás az egy fajta munka? Tehát egy kicsit zavaros itt számomra ez. Ezért az EU-ban mindenfajta kizsákmányolást meg kell vizsgálni. És a tanulmány szerint, hogyha a sorok között olvasok, akkor azt értem, hogy szükség van az a emberkereskedelemben a szexuális kizsákmányolás kérdését azért eléggé elkenjük. Ugyanis az az adatok azt mutatják, hogy az áldozatok elsősorban nők és gyerekek, és nem látjuk, hogy az erőfeszítéseink gyümölcsöt hoztak volna. Tényleg sikerült volna a szexuális kizsákmányolás problémáját megoldani? Ezért csökkentek a számok? No, hogyha hát, ha ez tényleg így van, akkor már nem is kell munkát végeznünk ezzel kapcsolatban. A megelőzéssel kapcsolatban is vannak érvek, és az igényeket illetően, keresletet is életen. Az EU irányelv szerint a tagállamoknak hatékony és gyakorlati intézkedéseket kell tenni a nemi szempontokra Épp ezért olyan intézkedéseket kell hozni, amely bűncselekményé nyilvánítja az emberkereskedelem áldozatainak a kizsákmányolását. A parlament és a tanács mindenféle javaslatot tett, tehát nem ideológiai okokból kell az igényel foglalkoznunk, hanem azért, mert bennünket kötelez a szerepünk arra. A joga, jogszabályokkal illetően 11 átültetésről tudunk az irányelvvel kapcsolatban. Az Európai Parlament ebben az erőfeszítésben nagy segítséget jelentett. Ez egy nagyon ambiciózus jogi eszköz, és épp ezért a tagállamoknak sürgősen át kell ültetni, mert emberekről szól, emberek életéről, akik áldozatokká válnak, hogyha nem teszünk semmit. Az EU stratégiával kapcsolatban nem akarok a különböző tevékenységekre reflektálni, 40 ilyen tevékenység van, 40 akció, elsősorban az áltozatokra koncentrál, például összefoglaltuk a különböző irányelvekből, a 17 irányelvből az áldozatoknak a jogait, és ezt lefordítottuk 23 nyelvre, és ezt mind a tagállamok, mind más érdekelt felek üdvözölték a tagállamok támogatják ezt a stratégiát, és ezzel kapcsolatban következtetéseket fogalmaztak meg. A stratégia a munkahelyi kizsákmányolása kapcsolatban nagyon sok eredményt mutat, és egy üzleti kialíciót is elindítunk 2014-ben, aztán egy civil társadalmi platformot is eh, indítottunk, száz, tehát nem kormányzati szervezet segítségével, azért, hogy az EU politikát lefordítsuk a tagállamok mindennapi gyakorlatára is. Nem akarom a különböző tevékenységeket eh, végigsorolni, két dolgot szeretnék mondani először a finanszírozással kapcsolatban az emberkereskedelem e, e, területén sok összeget biztosítottunk, és most egy átfogó felmérése lesz a 11 fő igazgatóság nagyszámú projektjével kapcsolatban. Tehát ezeket mind megvizsgáljuk, és az utóbbi két évben négyszer Az uniónak eh, elsősorban Jó, köszönöm, akkor most folytathatjuk. Köszönöm. Különben is be akartam fejezni. Tehát, mint mondtam, több országot azonosítottuk. A Az EKS-ben pozitívan működünk együtt a kollégákkal, együttműködési mechanizmukat akarunk a azokban az országokban kialakítani, amelyek a prioritást élveznek. Most alakítjuk ki ezt a folyamatot. Említettem a kártát is, és az, e- az emberi jogi záradékokban is foglalkozunk majd az emberkereskedelemmel, a szabadkereskedelmi egyezményekben is. Nagyon meglepett, hogy milyen kezdeményezések voltak a bizottságban és a tagállamokban, amelyeket nem vett figyelembe a, ez a dokumentum a külpolitikai vonulatokban. Nos, ezt egy izgalmas dokumentumnak tartom, épp ezért mindenkit arra bátorítanék, hogy tekintsék át, és fontosak ezek a kérdések a tagállamokban és a civil társadalomban, és várom a további együttműködést. Köszönöm szépen, biztos vagyok benne, hogy Bales professzor is fog ezekre a kérdésekre válaszolni. Én magam nem olvastam ezt a dokumentumot még, tehát meg kell vizsgálni, hogy ezt az EK a külpolitikára is ki kell, külpolitikai tevékenységre is ki kell terjeszteni. Én Vasiliadó asszonynak intézem egyik kérdésemet. Azt mondta, hogy az EU bizottság az áldozatokra koncentrál. Amikor majd válaszol a kérdésekre, akkor szeretném, hogyha erre még kitérne. Ezen kívül Hogyha emberkereskedelemről vagy csempészetről beszélünk, amelyeknek nagyon sokszor ugyanazok az okai, mindegy, hogy kábítószerről vagy emberekről vannak, van szó, hasonló módszereket alkalmaznak, ugyanazokat az útvonalakat használják. Tehát, hogyha egy árinak az ára föl vagy lemegy, az hatással van-e a többire is. Például ez fontos lenne a, a kábítószer kereskedelemmel kapcsolatban is. És akkor most Kazek úr, az alelnökünk is hozzá szeretne szólni. Köszönöm, elnök úr, asszony a szót. Szeretnék a szerzőknek és vezérlő asszonynak gratulálni, hogy eljöttek hozzánk ezt a nagyon fontos témát megvitatni, hiszen az albizottságunk az elmúlt hónap során nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, a jelenlegi rabszolgaság kérdésével. Nagyon rövid leszek. A javasolt tanulmányról szólnék csak, amely először is hangsúlyozza azt az üzenetet, amely az anyag bevezetőjében található. Egyértelmű az ajánlás az EU számára, hogy az emberkereskedelemet rabszolgaságként értékelje, és elismerje azokat a módszereket, amelyekkel dolgoznak az emberkereskedők. Az átfogó stratégia nem csak az emberkereskedelem áldozatait kell, hogy érintse, hanem nagyon sok mindenki mást is, akit nem rabolnak el, de mégis rabszolgaságban tartanak az első kérdésem tehát. Az ember kereskedelemre irányul, ami csak egy része a ö, rabszolgaságnak. Körülbelül egy millió rabszolga nagy részét ö, emberkereskedelem ö, során ö, szállították valahova, főleg szexuális kizsákmányolás céljából. Elsősorban Kelet- és Közép-Európából származnak főleg a nők, ahol a legtöbb rabszolga található egyébként is, főleg Európában. Question is uh, also uh, about... Uh... Második kérdésem arra vonatkozik, hogy az Európán kívüli ö, legtöbb rabszolga ö, gyakorlatilag nem hagyta el ö, lakóhelyét. Ez azt jelenti, hogy hagyományos rabszolgasági formák áldozatai, vagy ez egy új ö, jelenség. Ö, és van -e ezek között az országok között emberkereskedelem, ahol a helyi lakosság részét képezik, akkor van-e különbség a helyi őslakosság, illetve a kisebbségi hovatartozás szempontjából közöttük. Mivel főleg Kelet-Európából származnak az áldozatok, Európában a legtöbb emberkereskedelmi és rabszolga sorba taszított ember a romák közül kerül ki. Köszönöm szépen. Anna Gomes. Be kell vallanom, hogy még nem olvastam a szöveget. Sajnos nagyon sok a dolgom, és nem tudtam elolvasni a tanulmányt. De végighallgatva az itt megfogalmazottakat, ami engem illet, mindenféle formája ellen fel akarjuk venni a harcot a rabszolgaságnak. Tudom, hogy gyakorta kapcsolódik ez az emberkereskedelemhez, de olyan emberkereskedelem ellen is fel akarjuk venni a harcot, ami nem föltétlenül rabszolgatartási szándékkal történik, hanem szexuális kiza, kizsákmányolás a célja, vagy egyszerűen csak az emberek el akarnak jutni Európába, és készek fizetni ezért mindenképpen az emberkereskedőknek fizetniük kell. Én azt gondolom, érdemes ezt is megvizsgálni, hiszen egyértelmű a kapcsolat jobb stratégiára van szükségünk. Tudom, hogy létezik egy irányelv, amelynek értelmében fel kell vennünk a harcot az emberkereskedelem ellen. Ennek valamilyen nagyon hatásos eszköznek kellene lennie, a lehető legjobban ki kellene használnunk ezt a lehetőséget. Azt gondolom, a nagy gond az, hogy teljes körülön még nem használjuk ki ezt a lehetőséget, annak ellenére, hogy elég sok munka folyik már ezen a területen, és ezért nagyra értékelem Vasziliádu asszony munkáját, illetve azt, amit elmondott nekünk. Szerintem egy, egyértelműen hiányzik egy kérdés itt. Ez az irányelv elsősorban az EU-n belüli emberkereskedelemre koncentrál. Tehát létezik az emberkereskedelem az, az unión belül is, de az emberkereskedelem zöme általában kívülről érkezik az EU-ba, az embereket az EU-n kívülről szállítják ide. Vagy, ahogy elhangzott ez is, a világ más részein tapasztaljuk, és hát ezzel kapcsolatban sem hunyhatunk szemet. A belső dimenzió tehát már a DG Home által lefedett, a nemzeti hatóságok is érintettek ebben, megvan a hálózat. Azt gondolom, hogy szakbizottságunk azzal kell, hogy foglalkozzon, hogy hogyan érje el az, hogy ami itt az EU-n belül történik, gyakorlatilag tükröződik külpolitikánkban, fejlesztési politikánkban, kereskedelmi politikáinkban, illetve hogy ezeket a szakpolitikákat hogyan lehet logikusan azokhoz az elvekhez és célokhoz kötni, amelyek mind-mind az emberkereskedelem, illetve mindenféle rabszolgasági forma felszámolása felé irányulnak. Úgy, hogy Erdő asszonynak ezért következőt szeretném feltenni kérdésként. Ön szerint mi az, ami hiányzik? Mit tehetünk annak érdekében, hogy amit teszünk, koordinált legyen a különböző főigazgatóságok munkájával, legyen az a kereskedelmi főigazgatóság stb. Ha, ha visszautaljuk ezeket a kérdéseket EU szintre, ez a mechanizmus minden egyes forrás igénybevételével, illetve a kapcsolatok megteremtésével, a kereslet kínálat oldaláról, az áldozatvédelem terén, tehát hogyan tudjuk hatékony fellépésünket erősíteni, vagy még hatékonyabbá tenni ezen a területen. Elnök, köszönöm. Mivel több kollégát nem látok, aki szeretne hozzászólni, javaslom, hogy 4-5 percben válaszoljanak. Parancsoljon, professzor úr! Négy-öt perc. Nyolc pontra van itt előttem, és négy-öt percben. Először is köszönöm szépen Vasiléde asszonynak, hogy a milyen átfogó kritikát gyakorolt, és nagyra becsülöm a ötleteit. Az egyik ok, hogy a jelentésben az egyik legfontosabb dolognak azt tartjuk, amit az Európai Unió tett, hogy kinevezett egy koordinátort ezen a területen, az emberkereskedelemmel szembeni fellépés területén, és úgy gondoljuk, hogy más országoknak is ezt kéne tenniük. Egy sor témát vetett fel, most nem tudok mindegyikre kitérni. Teljesen igaza van, valóban bűnös vagyok, sok minden van a belső munka munkáról a külső munkához képest, és Gomez asszonyhoz fordulok, az ő koncepcióját is említeném, fontos, hogy integráljuk a külső és a belső munkát, lehetőséget kapunk arra, hogy mindkét a belső és külső munkáról beszéljünk és úgy gondoltuk, hogy ez a legjobb, ha így járunk el. Valóban be kell látni, hogy nem pontosan a mandátumunk szerint jártunk el, amit kaptunk, és tényleg várom a büntetést, mert bűnös vagyok. És egyetértek Gomez asszonynal, ez egy holisztikus helyzet, és kezelnünk kell. A második pont, a módszertanról is szeretnék beszélni. Tehát eh, há, nem tudom, az európai országban eh, három millió emberről szoktak beszélni. Eh, nehéz természetesen egy ilyen számot megállapítani. Ez a leg, nem régiben készült kutatás, most éppen nem régiben tették közzé tudományos sajtóban voltak véletlenszerű vizsgálatok öt kelet-európai országban, és információkat gyűjtöttünk Nagy-Britanniában is, ahol ténylegesen mérni lehet azt, hogy mennyire terjedt el a rabszolgaság vagy az emberkereskedelem. Most nem is tudom, melyik szót használjuk pontosabban, tehát mi létezett ezekben az országokban. Ez egy nagyon érdekes feladat volt, hiszen hogyha véletlen szerű vizsgálatot végzünk a merítésünk során, hogyha kérdéseket teszünk fel, tehát a családban mi történik, vagy a környéken, a háztartásban történik valami, van-e valaki, aki fizet valaki azért, hogy egy másik országba kerüljön, vagy kit alkalmaznak például, vagy valakit ismernek olyat, hogy valakit kényszerítenek a prostitúcióra, vagy kényszer munka van-e valahol, ahol nem tudna dolgozni tulajdonképpen például építkezésen, és akkor kapunk információkat, ezek egyszerűen ö, arról szólnak, ö, vannak kormányszervek, civil szervezetek, rendőrség, stb. Ezt ott kéne jelenteni. Tehát olyan esetek, amelyek itt a felszínre kerülnek, ez egy indikatív eredmény, amit elérünk. Tehát ez alapján tudunk ö, ö, véleményt alkotni, hogy egy adott ország lakosságának milyen aránya vett részt ebben. Hogyha megnézzük a rabszolgaságot, az emberkereskedelmet, eddig nem volt, nem mindenhol van lehetőség egy ilyen becslésre extrapolációs modelleket használtunk a kutatásunk alapján, ez lehetővé tette, hogy kivetítettük az eredményeinket más európai országokra. Az Európán, Európán kívül ezt nem lehet megtenni, de Európán belül ezt meg lehet tenni hogy kivetítjük az részenként szerzett eredményeinket, és így becsléseket tudunk alkalmazni és ez alapján mondhatjuk azt, hogy vannak becsléseik, mondom, ezek becslések, vagy egy adott számú ember, aki emberkereskedelem részes a 37 országban. Ez nagyon fontos, és ezért is tértem ki annyira erre a pontra, mert minden nemű kriminológiai statisztikában egy alapvető felvetés az, az első kérdés, amit fel kell tenni, hogy milyen számok vannak, amiket nem ismerünk, tehát vannak tényleges bűn, kriminalisztikai statisztikák és számok, és mely, hol és milyen magas azok a számok, amiket nem ismernek, a, amik nem derülnek ki hivatalosan. És uh, itt vannak ezek a rejtett számok. Uh, van egy bizonyos számú bűncselekmény, ami elít a rendőrségre. Mondjuk például a kerékpár lopásoknál ez nem túl magas. Ebben a bűncselekményben éppen az a sajátos, hogy hány áldozata van, azt nagyon nehéz megbecsülni azért, mert az áldozatok nem egy esemény áldozatai, nem egy utcai rablás vagy egy bántalmazás ez, hanem lassan kerül sor erre. Éppen ezért nagyon nehéz a becsléseket alkalmazni, ez fontos, ez itt abba is hagyom egyébként. Köszönöm szépen. Nincs túl sok időnk, és nem tudjuk megnézni az összes visszajelzést. Ez egy tanulmánytervezet, és hát folytathatjuk a munkát, és természetesen a vita még folytatódhat. Nem arról van szó, hogy büntetést alkalmaznánk, de hát ugye azt kell, hogy mondjam, meg kell nézni, mi a címe a tanulmánynak tulajdonképpen a külpolitikában hogyan kezeljük ezt a kérdést, és most pedig Vasziludú asszony egy másik ülésre is siet, de szeretném biztosítani önöket arról, hogy a Droánnál gyakrabban kerül sor majd arra, hogy ezzel a témával foglalkozunk az emberi jogok sérelem és az emberkereskedelem. Nagyon, szép, nagyon szépen köszönöm, hogy még egyszer megkaptam a szót. Öt percben szeretnék a kérdésekkel foglalkozni. Amikor ezt a dokumentumot tekintem, mindegy, hogy most a belső vagy a külső tevékenységekről van szó, mégiscsak arról van szó, hogy amit megteszünk, azt tegyük, de a terminológiát meg kell változtatni. Azt hiszem, hogy világosnak kell lenni a terminológiának az egész dekomontonon belül, hiszen veszélyes, hogyha nem világos ez a nyelvezet, mert rossz üzeneteket küldünk. Azt hiszem, hogy az Unió az, az emberkereskedelemmel kapcsolatban sok mindent tett, tehát épp ezért most végre kell hajtani, amit tettünk. És köszönöm a parlamentnek, hogy ezt a jogszabályt eredményre vitte. Ön ugyan nem válaszol, olvasta még el a jelentést, de a legfontosabb kérdésekre mutatott rá a bizottság jövőbeli munkáját, illetően október 18-án az internettel foglalkozunk, mint egy lehetőség és fenyegetés az emberi kereskedelemmel kapcsolatban úgy látjuk, hogy egyre inkább online toborozzák az, az áldozatokat. Az útvonalakat illetően mindig azt mondom, hogy a bűn, bűnözőknek nincsen munkaköri leírásuk, tulajdonképpen a különböző szervezet bűnözési formák azok egymással együtt járnak. Tulajdonképpen Európában 3000 kis szervezett bűnhálózat van, bűnözői hálózat van. Az adatgyűjtéssel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a dokumentum megint csak világosan beszéljen arról, hogy most statisztikáról van, vagy becslésekről, vagy pedig a prevalenciáról. Mi a különbség az ajánló és a, a tanulmányban lévő becslések között. A kizsákmányolást illeten állandóan mondogatom, hogy ez mindig létezni fog, hogyha nem akadályozzuk meg azt, hogy újból megtörténjen a külső és a belső dimenziót illetően, és köszönöm Gomes asszonynak, hogy feltette ezt a kérdést, valóban van egy szolgálat középcsoporta, amelyben 16 szolgálat vesz részt, ebbe a fejlesztés és más szolgálatok is, és ezek az EKS-szel együtt megpróbálja összehangolni a munkát rendszeresen. Amikor a projekteket a bizottság által finanszírozott projekteket összegyűjtök, akkor ezeket mind megvizsgáljuk, és pont azt tesszük, amit ön is javasolt, hogy mind kül- és belpolitikai szempontból mit tettünk, és mit, milyen tanulságot lehet ebből levonni, hogy a jövőt illetően következetesen léphessünk fel. Tehát mi is ezt szeretnénk elérni én a szolgálatomhoz nagyon hűséges vagyok, és mi együtt működünk a különböző szolgálatokkal, a tagállamokkal, a nemzetközi szervezetekkel és, és az országoknak különböző szervezeteivel. És ezért a, a külpolitikai eszközönkkel és ennek a dokumentumával szorosan együttműködök. Nem akarok többet mondani, csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy a definíciókra, a meghatározásokra kell koncentrálnunk. Már nagyon hosszú utat tettünk meg a jogi eszközöket illetően, és nem szabad visszalépni. Köszönöm szépen mind a hármuknak, és el kell búcsúznom most, mert a következő napi rendi pontra kell térnünk. Már is egy kicsit kés, késlekedünk. És most egy videó eszmecserét foglalkoz, folytatunk a Törökországban a közelmúltban elkövetett emberi jogi jogsértésekről.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 Itt vagyunk a parlament emberi jogi albizottságával. Sajnos mm, e, egyszerre két hang jön be néha. Nos, nagyon sok frakciónak a képviselője e, jelen van, és a média képviselői is, ugyanakkor más források is követik a törökországi eseményeket. mint annyian tudjuk, hogy a Gezi Parkban tüntetések kezdődtek Isztambulban, és a, a rendőrség brutálisan és erőszakkal reagált a tüntetésre, és és nagyon sok probléma problémát okozott ez, és ma délelőtt tudtuk meg, hogy egy másik személy meg eh, belehalt a sérüléseibe. Eh, az Emberi Jogi Bizottságban eh, úgy látjuk, hogy fontos a civil szervezeteket is meghallgatni, akik nem csak a tüntetések jelenlegi helyzetét követik nyomon, hanem az utána következő eseményekben. Én június 16-án és 18-án között jártam Isztambulban, és az ügyvédi kamara képviselőivel, elnökével is sok tudtam beszélni. Ma nem tudott ide eljönni, de E, mindazon eseteket e, nyomon követték, e, amikor az ügyvédeket megbüntették, amikor védőként léptek föl az áldozatokkal kapcsolatban. Ezen kívül dr. Szelcsuk Atalájjal is beszéltünk, aki az orvosi társaságnak a főtitkára, és azt is hallottuk, hogy az orvosokat megfenyegették, hogyha segítettek az áldozatoknak. Nos, akkor működik? Tehát szeretettel üdvözlöm Önöket. Mint mondtam, sajnos a, az ügyvédi kamara képviselője nem tud itt lenni. Sajnos egyszerre két hang jön be az itteni és a törökország is, így ezért nehéz a tolmácsoknak érteni, hogy mit mondanak. Nos, Szelcsuk Atalej fog akkor beszámolni a kérdésekről. Körülbelül 5 percben kérnénk meg, hogy szóljon. Hello ona gerek yok mu Sayın? Yok gerek yok. Ona gerek yok. Nasıl gerek yok? During Gezi resistance in uh, 41 cities, over 8000 people got injured. 41 városban több mint 8000-en uh, sérültek meg. Nagyon sokan uh, súlyosan megsebesültek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 és angolul folytatjuk itt. Egy kérdésem lenne, ha jól tudom, a, a török parlamentben egy törvényt készítenek elő, amely a büntető jog alapján egy-három évre ítélheti büntetésre, vagy hatalmas pénzbüntetésre ítélhetik az embereket, hogyha az orvosok segítséget nyújtanak ezeknek az áldozatoknak. Önöknek jó tolmácsai vannak ott? Yes, that, that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 But this is, uh, we, we, we know uh, this related with these Gezi uh, events. So thank you. So we also, so through we our other contacts, we follow what the colleagues in the... <laughs> Köszönöm szépen. Nos, e, e, majd a török parlamenti képviselők figyelemmel követik ezt. Most akkor Emra Seyhan Hoglut hallgatjuk meg, aki a török emberi jogi társaságot és az emberi jogi alapot képviseli. Öt percben kérjük, hogy szóljon hozzá. So now you can't hear. Most ők nem hallják. Now it's okay. So um, the uh, technician tells me. Azt mondják nekem a technikusok, hogyha nem beszélnek Ankarában, akkor kapcsolják ki a mikrofont. Ez fontos lenne technikailag. Köszönöm szépen. Hallanak most engem? Akkor jó. Azt gondolom, hogy úgy haladunk tovább, hogy az emberi jogi társaságtól, szervezettől hallunk egy bevezetőt, és utána kérdések következnek a kollégáktól. Szejan Ligoglu úr. Can hear me? Yes, we can hear you. Halljuk. Okay. I just wanted to uh, a little bit brief the uh, Gezi resist and uh, Gezi protest and then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 Köszönöm szépen. Most pedig kérem, hogy kapcsolja ki a mikrofont, és megadom a szót képviselőtársaimnak, hogy kérdéseket tegyenek fel, hogy elmondják a véleményüket, és a végén lehetőségük van arra önöknek, hogy röviden válaszoljanak. Hauitur, Leichtfried, Graf Lambsdorff és Madame Boskop. Richard, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, és az, azt gondolom, hogy először Törökországot látogatta meg, azt gondolom, hogy nagyon helyes megállapításokat tett, és szeretném én is kifejezni, hogy mennyire szomorú vagyok, hogy öt halott is van és a gratulációmat szeretném eljutatni az emberi jog védőknek, az orvosoknak és másoknak, akik egy ilyen kiváló, rendkívüli eredményt értek el. Nagyon nehéz körülmények között ilyen konfliktusos helyzetben az emberi jogvédők azok, akiknek óriási feladatuk van, életet kell védeniük, és örülök, hogy itt Törökország összefüggésében az emberi jogok területén hallatja a hangát az EU delegáció, és nagyon fontos, hogy ők is megszólalnak, hogy ott vannak, hogy megfigyeljék a az emberi jogi iránymutatások betartását, hogy segítsenek megvédeni az emberi jogvédőket. Ez egy rendkívül fontos dolog. Örülök, hogy ezt megteszik, hálás vagyok. Tudom, hogy kollégák is kérdezni akarnak, ezért én is röviden kérdezek. Az első az emberi jogi alapítványjal kapcsolatban Eh, itt az albizottságon keresztül is én is a legjobb kívánságokat szeretném eljutatni az alapítványnak. Az Európai Parlament eh, egyértelműen elvárja az elszámoltathatóságot azon tagoktól, amelyek eh, segítséget várnak, és tud-e bármit mondani azzal kapcsolatban, hogy bármiféle vizsgálat indult volna azokkal szemben, akik felelősök azért, ami történt. A második az orvosokat illetően őket kérdezem, jó, önök látják, hogy mi történik, látják a sebeket, a sérüléseket, a személyeket, akik sérültek. Önök orvosként meg is tudják ítélni, vagy meg tudják-e ítélni a, a sérülések súlyosságát, hogy a biztonsági erők milyen fellépést gyakoroltak, ez levezethető a sérülésekből. A harmadik kérdés pedig mindkettőjükhöz irányul a török kormány álláspontja egyértelműen az, hogy ők nem autoriter módon lépnek fel, ők egyszerűen egy megválasztott kormány és legitim kormány, és emberi jogi albizottságként viszont nekünk kérdéseket kell feltennünk, de ezeknek objektívnak kell lenniük és ön, a, önök beszéltek a kormány autoriter jellegéről. Ők azt állítják, hogy ez nem így van, ők egy többség által megválasztott kormány. Hogyan reagálnak arra? Mert ők azt mondják, hogy a kisebbség akarja megdönteni a demokráciát náluk. Végül pedig az emberi jogi alapítvány esetében sokan itt Brüsszelben és európai fővárosokban már ugye nincs a címlapokon az a tüntetés, hiszen túllépték a kritikus pontot, és az egész vita, az egész konfliktus sokan úgy gondolják, hogy lezárult. És alacsonyabb szintű bíróságok a gezi fejlesztés ügyében, gezépítkezés ügyében igazat adtak a tüntetőknek. Hol tartunk most? Vége a dolognak? Tudjuk, hogy nincs vége, de nagy, nagyon fontos, hogy önök is esélyt kapjanak arra, hogy elmondják Európa maradék részének, hogy miről van szó, hiszen elkötelezettek akarunk lenni, és egyértelműen látni akarjuk, hogy mi a helyzet. Leicht Fridur, a szocialista csoport nevében osztrák, és ha jól értem, hogy az ankarai kollégák látnak bennünket, és kérem, hogy a kamerába beszéljenek. Leichtfried úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igyekszem a kamera felé nézni. Köszönöm szépen a beszámolókat. El kell, hogy mondjam, a törökországi események, és amiről önök is beszéltek, ezek sokkolóak, most a számokat is hallva, ez ijesztőek, és egyáltalán nem elfogadható. A mi véleményünk az, és azt gondolom, hogy a teljes szocialista frakció nevében beszélhetek, hogy a török biztonsági erők visszaéltek a hatalmukkal és erőszakkal léptek fel, ezt nem tudjuk így elfogadni, úgy gondoljuk, hogy a török kormány reakciója abszolút antidemokratikus és elítélendő. És nem is tudjuk elfogadni semmilyen körülmények között. Erről szeretném biztosítani önöket, az önök oldalán állunk ebben a konfliktusban. Azt gondolom, hogy nagyszerű dolog, hogy a török emberek felkeltek az európai értékek érdekében, a demokrácia, a szabadság és az esély érdekében, hogy a saját sorsokról döntsenek. Ez tényleg nagy dolog. Csupán egy kérdésem van, és meg is magyarázom a kérdésemet némileg. Itt viták, tárgyalások folynak az Európai Parlamentben, hogy hogyan reagáljunk ebben a helyzetben. Egy állásfoglalást terjesztettünk elő, Erdogan reakciója az volt, hogy az Európai Parlament ne avatkozzon be, be, be a török ügyekbe, és számos kolléga azt mondta, úgy tűnik, hogy Erdogan úr és kormánya egyáltalán nem érdekelt abban, hogy az EU-hoz csatlakozzanak, tehát megszűnt ez az érdeklődés, vagy érdeke, és ezért nem is érdekli, hogy az Európai Parlament demokratikus intézményként mond. Tehát mit kellene tennünk az Európai Unióban? A vita most éppen arról folyik, hogy kollégák egyrészt azt állítják, vagy azt mondják, jó, hát állítsuk le a tárgyalásokat a törökökkel, a csatlakozási tárgyalásokról van szó, mások viszont azt mondják, hogy ez nem szerencsés, igenis most kell, most okosabb vagy fontosabb, hogy tárgyaljunk velük, igyekezzünk a török kormányt eh, meggyőzni, hogy javuljon a helyzet, a tárgyalásos úton kéne haladnunk. A kérdésem most az, mit tegyen az Európai Unió ebben az esetben? Mi segítene? Mi mit tegyünk, mi az, ami megerősíteni önöket, és mi gyengítheti ezt az antidemokratikus kormányt, amely Törökországban van hatalmon. Köszönöm szépen Lightfried úrnak. Most pedig Alexander Graf Lambsdorff a liberális frakció nevében van jelen német képviselő. Köszönöm szépen mindkettőjüknek a prezentációt. El kell, hogy mondjam, hát részben ijesztőnek és ö, aggasztónak is tartottam, amit elmondtak. Ott folytatom, amit Leifrid kollégám mondott, hogy mit csináljunk a, gö- a török kormányjal és Törökországgal összességében. Ez egy tényleges probléma felvetés. Önök azt mondták, hogy egy autoriter kormány elleni felkelésről van szó, demokratikusan választották meg ugyan, de autoriter módon viselkedik. 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt Törökországban arról panaszkodtunk, hogy autoriter uralom van az akkori kormányok elnyomták a pártokat, éppen azokat, amelyek az AKP elődei voltak. Tehát akkor autoriter uralom volt, és ma is az van, ezt mondjuk. A kérdésem most az, hogy ezek a tüntetések és az emberek szenvedése, meghaltak emberek és és megsérültek a tüntetések során. Meg tudja ez változtatni Törökországban a politikai kultúrát, ez a fajta tüntetés? Az, hogy a kisebbségeket például respektálni kell, és tisztelni kell, és a kormány az nem a tulajdonosa az országnak, csupán egy kormány, és a következő kérdésem össze is függ az első kérdés, ami önöktől hallottunk az orvosokról, de vannak más szabad foglalkozások is, akik szenvednek. Például jogászokat is letartóztattak. Tudnak-e beszélni a jogászokról, akik védik a tüntetőket, és akiket letartóztattak? Ötvenen vannak, azt hiszem, mi, milyen helyzetben vannak ők most pillanatnyilag és lehet, hogy már beszéltek róla, a török média beszámolt a, egy törvényről a az építészkamarával szemben, és ez a törvény, ezt a törvényt visszavogta a kormány, mert nagy mértékben besz, bele tudtak szólni az építészek a városfejlődésbe, és ezt most lényegesen csökkentették ezt a beleszólási jogot. Ezek az én kérdéseim, és köszönöm szépen a kiváló munkát, amit eddig végeztek. Köszönöm szépen, Bockult asszony következik. Ha jól tudom, a holland demokratikus szociális csapa, kép, frakciót képviseli. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a beszámolókat. Egy más jellegű kérdést szeretnék feltenni. Az elmúlt hetek során a, a tüntetések során elfajzottak az indulatok Törökországban, és ez elég aggasztó, mert a tüntetőktől hallottunk sok mindent, de általánosságban is tapasztaltuk, hogy végül is polarizálódik a török társadalom, nincs bizalom. A szabadságjogokat nem védik eléggé, az emberek attól félnek, hogy nem élhetnek úgy, ahogy azelőtt. És a kérdésem egy kicsit a jövőre irányul, ugyanis amit tapasztaltunk az az, hogy az egyensúly, hogyan is fogalmazzak, nagyon kényes helyzetbe került. És ez bekövetkezhet, sőt, most is ez történik, mert a sajtóban azt olvassuk, hogy még mindig letartóztatnak embereket, a tüntetők közül, a Gizi parkban, a pódiumon. Úgyhogy milyen irányba megy tovább az események láncolata? Talán jobb, mit lehet tenni, hogy jobban védjék az alapjogokat? Az önvéleményre vagyunk kíváncsiak, mert együttműködünk Törökországgal, Mit kellene tenni Törökországban, és mit tettünk mi, hogy hozzájáruljunk ehhez? Köszönöm szépen. Köszönöm. Anna Gomas következik a portugál képviselőnktől, a szociáldemokraták nevében. Röviden annak kérem. Én is szeretnék köszönetet mondani önnek, hogy csatlakozott hozzánk, és csatlakoznék a kollégáimhoz, főleg Eminhez. Hogyan látja ön a jövőt? Én voltam már Törökországban, tíz nappal ezelőtt körülbelül Isztambulban, és találkoztam a Geziparki tüntetősek kezdeményezőivel, beleértve azokat is, akik a miniszterelnök köréből voltak. Azt hiszem, hogy az aggájainkkal együtt meg kell fogalmaznunk azt is, ami igen nagy pozitívum. Nevezetesen, hogy az emberek Törökországban úgy döntöttek, hogy kimennek az utcára, és kiállnak az elképzeléseikért, az emberi jogokért, a gyülekezési szabadságért, az önkormányzati alapkérdésekért, Legalábbis ezt hallottuk e, e, Törökország szerte. Amikor ott jártam, az emberek bebizonyították, hogy mennyire érzik, hogy mikor kell megragadni a lehetőségeket, hogy változtatni kell, legalábbis akkor, és azt hiszem, hogy ez most is így van. Összeültek különböző fórumokra, a parkokban, a városban éjszaka, hogy megvitassák a leglényegesebb kérdéseket, hogy hogyan is szerveződjenek. Hogy fenntartsák ezt a rendkívül egészséges mozgalmát az állampolgároknak, és hogy valami pozitívumot csiholjanak így ebből a jövőre vonatkozóan. Talán a jövő évi önkormányzati választásoknál. Úgyhogy azt hiszem, hogy olyan perspektíva nyílt meg, amely nagyon pozitív, nem szabad félnünk ezt hangsúlyozni. Ugyanakkor ez a török társadalom rendkívül életképességét bizonyítja. Nagyon szeretném hallani a véleményét azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább. Természetesen mi is követeljük, hogy engedjék szabadon az embereket, hogy a magas szinten levőket is elszámoltassák, ne csak azokat, akik alacsonyabb szinteken voltak. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Anna, még két kollega szeretne hozzászólni. Remélem, hogy még mindig van energiájuk jegyzetelni, és aztán válaszolni a kérdésekre, hiszen hasonlóak a kérdések és a nyilatkozatok. Verzsia asszony következik, Franciaországból baloldali frakciónk tagja. Először ugye franciául fogja elmondani, vagy megpróbál angolul? Igen, az jobb lesz. Nem, nem, nem próbálok meg angolul beszélni. Elnézést kérek, akkor jobb lesz, hogyha tolmácsásra hagyatkozom. Gyorsan szeretnék egy-két dologhoz hozzászólni. Én nem azok közé tartozom, akik az autoritárius rendszert Ardogán, Erdogán úr kapcsán, a mostani események kapcsán fedezte fel. Elnök, akinek tolmácsolásra van szüksége, tolmácsolást kap, és Törökországban pedig angolul fogják hallani azt, amit ön mond. Do you, do you Uncle. understand me? It's okay? Értik, amit mondok? Kérem, beszéljen, mert neki ki kell kapcsolniuk. Megy a tolmácsolás? Minden rendben? Jó, akkor szuper. Tehát akkor folytatom franciául. Tehát azt mondtam, hogy én nem azok közé tartozom, akik most fedezték fel a túlkapásokat az Erdogán rendszerben a Taskim tér, Taskim téri tüntetések kapcsán. Kapcsolódva Anna Gomeshez, ami a Taskim tértől eltérő dolog, Taksim tértől, qu'il a une contestation plus générale du régime, y compris az, hogy eltérő a rendszer egy kicsit az AKP-tól. Úgyhogy nincsenek illúzióm a rendszert illetően. Törökországban én is átéltem egy békés tüntetés kapcsán a könygáz gránátok hatását, és akkor még ez kutyafüle volt ahhoz képest, ami a Taksim téren történt. El tudom képzelni, hogy mi történt. Három kérdésem lenne, három konkrét kérdésem. Említette az kiskorúakat, akiket bebültöneztek. Ez nem újdonság Törökországban. De azt szeretném tudni, hogy ezen tüntetések során hány kiskorút börtönöztek be. Van valami elképzelésük arról, hogy hány évesek? Mert nagyon jól tudjuk, hogy Törökországban a 15 éven fiatalabb, 15 évnél fiatalabbakat is börtönbe zárják, és úgy bánnak velük, mint a felnőttek lennének. Ami az orvosokat illeti. Szeretném azt is tudni, hogy azon kívül, amit elmondott, milyen nyomásnak vannak kitéve vannak-e félelmeik ezen a téren? Ma hogyan gondolják az Európai Unió és különösen az Európai Parlament miben segíthetne önöknek abban, vagy annak érdekében, hogy az elnyomás megszűnjön, hogyan tudnánk haszno, hasznára válni azoknak, akiket bezártak, hogy újra szabadon engedjék őket nem lesz aztán nagy csönd a médiákban, ahogy szokott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Berzsi asszony. Végül Kazák úr következik a liberálisok képviseletében is, azt gondolom Bulgáriában. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a török beszélő partnereknek is ezeket az adatokat. Rövid leszek, A török parlament eh, két eh, frakciójának a képviselőivel eh, beszélgettem, és az LKP-nak a képviselője azt mondta, hogy eddig mások kormányozták az országot, most mi jövünk. Tehát ez mutatja a demokrácia kétfajta felfogását a török, modern török társadalomban, és ennek alapján hogyan látják önök, hogy ezt a konfrontációt hogy lehet legyőzni a közeljövőben? Különösen, amikor az új alkotmányt akarják elfogadni a parlamentben. Ez a, a modellek, amelyek megtalálhatók a török társadalomban, az kompromisszumra juthat-e? A kurt kérdésnek a békés megoldása bekövetkezhette akkor, amikor a belügyminiszter azt mondta, hogy még nem létez, nincsenek meg a feltételei a kurt kérdés második lépcsőjében a megoldásnak. Hogyan látják, hogy ez milyen hatással lesz a kurd kérdés megoldására? Kazak úr, köszönjük! És szeretném Ankari kollégánknak mondani, hogy már negyed órával túlléptük az erre szánt időt, de szeretnénk választ kapni azokra a konkrét kérdésekre, amelyeket feltettek, és azt is szeretnénk tudni, hogy mi legyen a következő lépés, mit kellene tenni a parlamentnek. Atalai professzor, doktor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 This is better for us. Thank you. Um, Köszönjük szépen, most pedig akkor uh, Sejhan Gógló úr. Igen, kérem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 whenever they want. Because during this protest, they feel that uh, if they want, they can bring a real democracy. Uh, Excuse me. About... I have to remind you to... Elnézést kérek. Emlékeztetnem eh, kell arra, hogy rövid az idő, és hogy be kell fejeznie. Tudom, annyi mindent lehetne elmondani. Uh, more than 50 lawyers in Istanbul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 és köszönjük a szervezeteiknek is, hogy ezt a hasznos munkát fog, folytatják, és köszönjük az EU delegációnak is, hogy ezt az eszmecserét lehetővé tették, és annyi parlamenti képviseltől hallottuk már, hogy szoros figyelemmel követjük a törökországi eseményeket, és a különböző szakbizottságok is ezt teszik. Köszönjük szépen! So, and now Uh, Most pedig a következő napirendi pont jön, eh, nagyon eh, nagy késésben vagyunk, de néha nem tudjuk megtervezni megfelelő dolgokat, és nagyon sok kérdés, képviselő mutatott eh, érdeklődést az eszmecsere iránt. Most akkor alkalom nyílik arra, hogy a különböző országok jelenlegi helyzetéről halljunk az EKS részéről. És a kibővített elnökségben is megállapítottuk, hogy hasznos lenne a bissau Gineai és a guinea-kokri emberi jogi helyzetről. Roberto Enturanzi lesz az egyik résztvevő Gineo bissau Roberto Renzi az LKS részéről, aki a Gineo Bissau egymeri jogi helyzetről fog beszámolni. Nagyon szépen köszönöm. A helyettesem fogja bemutatni a politikai helyzetet általánosságban, és én pedig majd az én emberi jogi helyzetről beszélek. Parancsoljanak! Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Tudom, hogy rövid idő van erre, és ezért rövid leszek, és mint ahogy Renzi Múr úr is mondta, majd még hozzászól, e, plusz információt majd el az emberi jogi e, műveleteinkkel kapcsolatban. Elnök asszony, először is nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy e, az országban az emberi jogi helyzet mindig is nehéz volt, de az államcsíny után 2012-ben, tehát tavaly még romlott is. Ez április 12-én történt, és ezen kívül volt egy ellenpucs is október 21-én. Ezek az események nem csak politikai szempontból okoztak egy nem demokratikus helyzetet, hanem az emberi jogi helyzetet is rontották, amelyet Catherine Ashton többször is elítélt. Azonnal elítélte a pucsot, a, miután megtörtént, és az emberi jogi, jogsértéseket is elítélte. Ezen kívül korlátozó intézkedéseket hoztak olyan egyének ellen, akik felléptek az emberi jogsértések ellen. Az Európai Tanács is elfogadott egy listát, az eredeti hat személyhez még továbbiakat is hozzáadtak, 21 van, amelyek EU szankciókkal sújtottak és a 20-48-as egyes nemzetek határozatának megfelelően is elítélték ezt az államcsint, és az EU is elítélte, és a 96-os cikk intézkedéseit, amelyek a kotonói megállapodásban vannak, és szintén kiterjesztette erre az országra. Ugyanis továbbra is megsértik az emberi jogokat, és a jogrendet nem tartják be, és épp ezért a 96-os cikk szerinti e, eljárást kiterjesztették. Összefoglalva, mielőtt Renci úrnak e, megadom a szót, Annyit szeretnék mondani, hogy a politikai helyzet még tovább is aggályokra ad okot, és mint tudják, az EU Bissaui delegációja aktívan részt vett személyek védelmében, akiket közvetlen fenyegetés ért. Ezen kívül továbbra is aggaszt bennünket a szervezetbűnözés és a kábítószer kereskedelem egyre romló helyzete, amely az államcsíny után még tovább romlott. Ugyanakkor láthatunk reménykeltő jeleket is. Az egyik az a megállapodás, amely az év vége előtt lehetővé teszi, a parlamenti választásokat. Ezen kívül javul Bubon Csutó korábbi admirálisnak a helyzete, őt fogva tartják. Ezen kívül Pramos Horta, aki az ENSZ-nek a különleges képviselője szintén sikerrel járt a helyzet javításában. Ugyan, tehát ezek voltak a reménykeltő jelek, de ugyanakkor továbbra is problémás a helyzet. Továbbra is megvan a kockázata annak, hogy a helyzet romlik, épp ezért nagyon fontos, hogy szoros figyelemmel kövessük a helyzetet a mostani időpont és az elnöki választás időpontja között. Most pedig akkor átadom a szót Renzi úrnak. Köszönöm szépen, röviden szeretném, nere szeretnék néhány szót szólni az Európai Unió tevékenységét illetően, amelyet az emberi jogi helyzettel kapcsolatban, javításával kapcsolatban megpróbált tenni. Van egy emberi jogi stratégia, amelyeket az EU intézmények jóvá hagytak, és a monitorozás, a demokráciához való visszatérés, az emberi jogi helyzet javulása, a tájékoztatás szabadsága, a büntetlenség elleni harc, a konflikt megoldás, a nők és a gyermekek helyzete a bissauban e, Mind olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell. Ezek a kérdések rosszak voltak korábban is, és az állam még e, csak rosszabbodtak. A, a delegáción keresztül és a donorok segítségével nyomást gyakoroltunk az átmeneti kormányra, hogy erőszakos cselekmények és emberi jogsértések ne történjenek meg. Mint ahogy jeleztük, a helyzet az utóbbi hetekben javult. Amennyire tudjuk, nem volt az emberi jogok súlyos megsértése. Mint ahogy jeleztük, a különleges képviselőnek a benyomásai kedvezőek voltak, a katonai hatóságnak világosá tette, hogy hogyha vannak további súlyos jogsértések, mint tavaly októberben, akkor egy különleges bíróság fennállását fogja kezdeményezni Bissau Gineával kapcsolatban. A civil társadalom állandó párbeszédet akar folytatni az emberi jogokról. Vannak ezzel kapcsolatban projektek, vagy a végső stádiumában vannak az előkészítésének. Van egy emberi jogi megfigyelő központ előkészítése, több civil társadalmi fórumot is felállítottak többek között Brüsszelben is talált, tartottunk egy szemináriumot, több mint 20 képviselője jelen volt a civil társadalomnak, és a konfliktus elemzéssel foglalkoztunk, és minden felet megpróbáltunk érzékenyíteni az emberi jogi problémákra, és kapcsolatokat építettünk. Ezen kívül közvetlen védelmet is akartunk biztosítani. Ezen kívül 1 millió eurót biztosítunk az emberi jog megvédésére, ebben benne van a fogvatartottak segítsége, seg, tehát segítségnyújtása fogvatartottaknak, és több olyan program van, legalább három, a gyerekek és a nők jogaival kapcsolatban a családon belüli erőszak, a női nemi szervek megcsonkítása, a kényszerházasságok, és, és a biztonságos házak létrehozása az erőszak áldozatainak, mind olyan kérdések, amelyeket az emberi jogok megsértése elleni harc mellett szeretnénk reakcióként felépíteni az összes problémára, amelyekkel szembe kell néznünk. Nos, akkor itt befejezném, mert tudom, hogy telik az idő. Köszönöm mindkettőjüknek ezt az átfogó és pontos helyzetbemutatást. Vannak-e kérdések, hozzászólások a képviselők részéről? Akkor köszönöm még egyszer, azt hiszem sokat segítettek tényleg ez egy fontos információ volt, és meglátjuk az eredményeket évvége előtt, de pillanatnyilag nem világos a helyzet. Tehát önök hogyan látják, mi lesz az eredmény? Volt egy közlemény az ideiglenes elnök részéről, hogy november 24-én lennének a választások, mondta, de menetrend vagy operatív terv még nincsen, amit bemutattak volna a választásokról. Ami a részleteket illeti, hát ezeket is véglegesíteni kell még a választások kapcsán megvan a kockázata annak, hogy ez a dátum, ez egy virtuális kommunikáció akar lenni, nem egy tényleges tervez szerintünk. Reméljük, hogy a következő hetekben kapunk némi visszaigazolást, és helyben hagynak egyes dolgokat. És most már Bissau más Bissauban az EU más nemzetközi szervezetek a közösség más szereplőivel együtt van jelen, és igyekszünk segíteni a koordinációt. A Gino Konakri következik eh, Anila Staniculescu-tól. Halljuk a helyzet bemutatását röviden. Ugyanaz a helyzet, az osztály vezető helyettes fogja bemutatni először. Köszönöm szépen Alinának is. Guinea Conakry esetében elnök asszony tolmácsolásban is részünk van ma, éppen ezért spanyolul fogok hozzászólni. Guinea Conakry esetében azt mondom, hogy másképp dolgozzunk másképp álljunk hozzá, azon témákra koncentráljunk, amelyeket nagyon fontosnak tartunk. A politikai jogokról van szó, Gíneában, ugye ez a hivatalos neve, másrészt pedig a büntetlenség témáját vizsgáljuk. Először a politikai jogokat. Itt azzal kezdeném, és arra hívnám fel a figyelmet, hogy Gíneában 2008. decemberében egy katonai pucs volt, ezt követően az EU leállította az együttműködést az országgal, egyes intézkedések továbbra is hatályban vannak, ezek emberi jogi következményekkel is járnak. A 2010-es választások egy új időszakot nyitottak meg, egy új demokratikusan megválasztott elnökkel, de hát a demokratikus átmeneti folyamatot ezzel még nem zártuk le. Egy sor intézkedés még mindig hatályban van, mint már mondtam. Parlamenti választások eredetileg szeptemberre kerültek kitűzésre, és utána számítunk arra, hogy teljes mértékben kooperálni fogunk megint az országgal. Az EU, és ezt önök is tudják, forrásokat biztosított arra, hogy a választásokat támogatni tudjuk. Mint mondtam, a tervek szerint szeptemberben kerül erre sor. Ez fontos is lesz, annak érdekében, hogy egy demokratikus átmeneti folyamatot végig tudjuk vinni. Ezek természetesen önmagukban pozitív tendenciák, de hát vannak aggájaink is. Látjuk a tüntetéseket, újra és újra hullámokban jelentkezik ez a erőszakkal együtt, amely már évek óta megfigyelhető az emberi jogi megfigyelő központ 51 sebesültet jelentett, sőt, 31 halott is volt az események során éveleje óta. Másrészt pozitív fejleményként arra kell felhívni a figyelmet, hogy megkezdték kivizsgálni ezeket az eseteket. 2013. júniusában öt bírót neveztek ki erre a politikai jogok területén, tehát megállapíthatjuk, hogy javult a helyzet, sőt, lényegesen javult az állampucsóta, vagy a választások, a megfigyelők szerint az elnökválasztások végül is az első választásnak bizonyult, amely demokratikusnak mondható az ország történetében. Reméljük, hogy az őszi választás is demokratikus keretek között folyik, hogy mindenki részt tud venni, és őrzik, őrzik az ember, védik az emberi jogokat, és sikerrel végigvisszük ezt. Minden esetre újra és újra az a fő célunk, hogy az emberi jogokat helyezzük előtérbe Gíneában. A második pont, amire fel akartam hívni a figyelmet, nagyon sajnálom, hogy nem tudok a részletekbe menni, de hát több időnk nincs. A a büntetlenséggel szembeni fellépésről van szó. Önök is emlékezni fognak arra, hogy 2009. szeptemberében súlyos események történtek, erőszakos események, mindenek előtt a Konakri sportstadionjában történt egy tömeggyilkosság, és ezt az ENSZ elkezdte kivizsgálni méghozzá azzal az eredménnyel, hogy öt felelőst alapítottak meg, akik parancsot adtak. Ezt az öt személyt az EU továbbra is szankció alatt tartja, ketten egyébként továbbra is magas funkciókat töltenek be, vagyis a büntetlenség még megmarad, sőt, hát éppen ezért a büntetlenség elleni fellépés is fontos. Az EU határozottan fellép az emberi aktivisták érdekében, és támogatja, segíti az áldozatokat, hogy megszervezzék önmagukat, és civil félként tudjanak részt venni az eljárásban, hiszen továbbra is fontos dolog a büntetlenség elleni fellépés egyes um, eljárások beindultak, tehát vannak pozitív jelek helyenként az igazságszolgáltatás fejlődésében Konakriban, de azt gondolom, hogy továbbra is nyomást kell gyakorolni a nemzetközi közösségnek. Bizonyos reményre ad okot egy másik fejlemény is. Van egy emberi jogi minisztérium, amit létrehoztak, ez a szabadság jogért is felel, de hát azt is látni kell, hogy a minisztériumnak a mandátuma nincs tisztázva, és őt hát forrásokat sem nagyon kapott feladata ellátásához. Végül talán még arra hívhatom fel a figyelmet, hogy az Európai Unió technikai támogatást ad ahhoz, hogy a római statutumot átültessék a nemzeti jogba, bizonyos szakaszokat át kell dolgozni. Ez egy pozitív fejlemény, de még az elején járunk, folytatni kell. A következő pont a halálbüntetés, amely még mindig létezik Gíneában. Pillanatnyilag azt látjuk, hogy a kormány nem mutatkozik késznek arra, hogy megszüntesse a halálbüntetést, de mi újra és újra felhívjuk a figyelmet erre a kérdésre, amikor találkozunk velük, ez a politikai párbeszédünk része. Végül még felhívnám a figyelmet arra, hogy az Európai Unió bizonyos kezdeményezéseket tett. Arról van szó, hogy tisztázzuk a katonai ügyészség jogi keretét. Itt arról van szó, hogyha a katonák sértik meg a jogot, a polgári jogot, akkor milyen bíróságok ítélkezzenek. Nos, hölgyeim és uraim, ez lett volna egy áttekintés a helyzetről, hasonlóan, mint Guinea-Bissau-ban, de itt kicsit más keretfeltételek között azt látjuk, hogy a helyzet különböző jeleket mutat, de mindenképpen elmondhatjuk, hogy demokratikus legitimáció egy döntő szakaszába érkezett. A parlament, a kormány szerveinek legitimációját erősíteni kellene. A jogállamiság, az emberi jogok vonatkozásában pozitív fejleményekre számítunk, de komoly aggájaink is vannak. Nagy nehézségekkel szembesülnek ezek a folyamatok, amiket említettem, és mindenek előtt, ami aggodalomra ad okot, az az erőszakos cselekmények témája itt az választások előtti időszakban úgy gondoljuk, hogy az a megállapodás, amit július 3-án tudtak megkötni, ez egy konszenzusos parlamenti választás lenne a cél. Továbbra is figyelemmel kísérjük, hogy ebből mi valósul meg. Köszönjük az Európai Parlamentnek, hogy a mai napon vitát tűztek napirendjükre ezzel az országgal kapcsolatban. Köszönöm szépen. Van-e kiegészítésük? Köszönöm. Csak talán a stratégiát, illetően Gíneában kollégám már nagyon sok mindent említett, hogy mit tesz az Európai Unió. A választást követően, az igazságszolgáltatás reformja után az áldozatok segítségét, illetve, illetve a fogvatartási körülmények vonatkozásában támogatjuk a nőket is, illetve a római ö, státusznak megfelelően a transpozíciót. Elnök, köszönöm szépen, nagyon átfogó volt a beszámoló, ö, köszönöm. Aki nem foglalkozott részletesen az országgal, tudja, hogy miről van szó. Szeretne valaki hozzászólni? Úgy látom, Alexander Graf Lambsdorff. Igen, egy kérdésem lenne. A választásokon én voltam a fő ö, megfigyelő 2010-ben ö, a választásokon. A lehető leghosszabb misszió volt, mert borzasztó komplikált volt az egész. El kell mondanom, hogy ami az emberi jogokat illeti, egyetértek, re, rengeteget javult a helyzet az előzőekhez képest. Azonban a politikai folyamatok csalódást okoztak. Az EU, a parlament Alfa Kondét arra próbálta összönözni, hogy felgyorsítsa, vagy legalábbis ne lassítsa a parlament megválasztásának folyamatát. Most már, már három éve folyik ez az egész, akkor kezdődött az elnökválasztás, és most van az parlamenti választások időszaka. Azt gondolom, hogy sajnálatos módon nincs remény, mert konszenzus alapú a döntés szeptemberben, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy az elnök nagyon jól ismeri Európát, 50-40 évet töltött Párizsban, ott élt, és mégsem volt képes arra, hogy megfelelően vezényelje le a választásokat. Persze meg kell említeni az etnikai összetételét az országnak. Az ellenzékben ö, jelöltként ö, fellépőről sem szabad elfeledkezni. Tuszofonból rendkívül érdekes volt. Nyilván valószínűleg a parlamentben is megfelelően képviselteti most már valószínűleg magát a lakosság. Nem tudom, hogy ez volt az egyetlen oka annak, hogy ennyire késeltessék a választásokat, de nagyon remélem, hogy most már hamarosan sorra kerülnek, és Gineában minden csoportja a lakosságnak úgy érzi, hogy része az ország politikai részének, valóban sokat javult a helyzet, valóban élemzéseink értelmében fair módon zajlottak le a választások, tényleg többségben volt a győztes, nyitott volt a választás, úgyhogy inkább megjegyzés volt ez, mint kérdés. Én a külügyi szolgálatot arra kérném, hogy a nyomást tartsa fenn Gineán, hogy tegyenek meg mindent a ö, civil társadalom ö, támogatására, mert ö, 42 év a várható élettartam, úgyhogy még mindig nagyon korán halnak meg az emberek. Hát képzeljük csak el egy ország, ahol 42 év a várható élettartam, tényleg szükség van segítségre. De fontos, hogy fenntartsuk a nyomást is, hiszen fontosak, és Európai Unióként fair választásokat akarjunk. Ugyanis a következő elnök választás rendkívül fontos lesz. Köszönöm szépen. Úgy látom, több kollega nem kér szót. Akkor nagykövet úr, nagyon örülök, hogy itt van az eszmecserén, mielőtt hozzászólna, Tudom, hogy sok mindent akar elmondani, amikor a parlament az önök országáról beszél valamit. Az Emberjogi Bizottságban van, nagykövet úr, három percben tudok szót adni önnek, mivel nagyon sok mindent meg kell vitatni, talán majd egyszer egy hosszabb vitát is szervezünk az ön országáról. Parancsoljon, nagykövet a úr. Köszönöm, elnök asszony. Három percben összegzem a helyzetet. Először is úgy gondolom, hogy helyesen mondta Lambsdorff úr, tényleg van etnikai probléma Gineában? Nem, nem erről van szó, Azt hiszem, hogy nagyon veszélyes, hogyha Gineában eh, etnikai kérdést csinálunk a problémáról. Hogyha Belgiumban a vallonokról és a flamandakról beszélnek csak állandóan, eh, akkor megint csak a belga probléma etnikai sikra tereléséről van szó. Másodszorban Gineában óriási előrelépés történt. Alfakon eh, elnök idejében. Hát egyáltalán nem akarta késeltetni a választásokat, de az ellenzék állandóan koncesziókat kért. És egyre kevésbé tudjuk a kormány koncesszióit elfogadni. Azt hiszem az Európai Unió nagyon jól tudja azt, hogy a kormány óriási koncesziókat adott, ami pedig a tüntetéseket illeti, amelyről az Európai Unió beszélt, ez január óta tart, azért, mert az ellenzék szervezett ilyen tüntetéseket, mert nem akartak akkoriban választásokat. De itt köszönetet kell mondani a nemzetközi közösség által biztosított nyomásért mindkét oldalra, az elnökségi oldalra is, és a másik oldalra is, hogy végül is megszervezték az a választásokat. És aztán július 3-án megszületett a megállapodás az ellenzék és a kormány között. depuis très longtemps, a plus manifestations. Örülni kell, hogy béke van. Ugyanis nagyon sokáig nem így volt ez. Most már megy a kampány is. Láttam a televízióban. Úgyhogy béke van, nemzeti konszenzus alakult ki, van ellenzék, úgyhogy lehet legkésőbb szeptember végén helyhatósági választásokat tartani, akár 24-én vagy 25-én. Tehát összönözni kell ezeket a fejleményeket, nem pedig elrettenteni az embereket. Azt gondolom, hogy mindig vannak előítéletek Afrikával kapcsolatban, általánosságban, ettől el kell tekinteni. Nem kell állandóan etnikumokról beszélni. Beszélhetnénk Németországban is az etnikumról, vagy Belgiumról. Nem ez a realitás. A realitás az, hogy bizonyos politikai formációk jöttek létre, akik nyilván a saját érdekeiket védik. Úgyhogy remélve, hogy Gineában béke lesz, Fáfákon elnök két év alatt nagyon sok reformot vezetett be, nem véletlenül, van ott két éve, és főleg a biztonság terén, amit mindenki támogat, aztán elindult az igazságügy reformja, a büntetlenség elleni harc is beindult, mert most ítéltek el a 2009. szeptember 28-ai tömeggyilkosságokért igen magas szintű embereket. Nem szabad elfeledkezni ezekről az előlépés, előrelépésekről sem, nem mindig a negatívumokról kell beszélni, Végezetül tájékoztattam az Európai Parlamentet arról, hogy óriási előrelépés történt Alfa Kone elnök során, most már a jogútján jár Ginea, az önkormányzati választásokat követik az elnöki választások, és mivel kialakult a nemzeti konszenzus, béke van, úgyhogy összönözni kell inkább azt, ami bekövetkezett, nem elrettenteni az embereket. Biztos vagyok benne, hogy a szeptemberi választásokat követően másfajta Guinea lesz, béke, biztonság uralkodik majd az országban, és nagyon jó úton fogunk járni, ezt kell támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, nagykövet úr. Természetesen a pozitívumokat mi is támogatjuk, de a mi bizottságunk neve Emberjogi Bizottság, úgyhogy elsősorban az emberjogi kérdésekkel foglalkozunk, és próbáljuk megtalálni a módját, hogy javítsunk a helyzeten. Nem csak Afrikáról beszélünk, hanem nagyon sok országról is. Csak ma délután éppen Guinea, Bissau, Guinea, Ecuador és Guinea Conakry került terítékre. Most van még tehát két témánk. A következő videó beszélgetést Washingtonnal folytatjuk le, ott vár minket beszélgető partnerünk, elnézést kérek már is öntől, de nem nagyon tudom itt követni az eseményeket. Nagyon köszönöm, talán a későbbiekben majd visszatérünk megint csak arra a helyzetre, ami az önök hazájában kialakult. Köszönöm szépen. Akkor most vita következik az egyenítői Guinea emberi jogi helyzetéről. Ez az egyetlen spanyol anyanyelvű ország Afrikában, 700 ezer lakossal, Kérem, a beszélgetést inkább kint folytassák. Csak 700 ezer lakosa van, de a harmadik legnagyobb olajtermelő az afrikai kontinensen. Az első videó üzenetet egy emberjogi aktivistától halljuk, aki a bányászati ágazat emberjogi helyzetéről beszél nekünk. Tudó Alicante úr is itt van, tehát aki az IT e Justice szervezet igazgatója, szeretnénk önt meghallgatni először, és aztán szeretnénk megkérni a, a tolmácsoktól, hogy még 10 percet maradjanak mert a stokholmi programról is lesz egy vélemény. Úgyhogy már látom is önt, remélem ön is hall minket, és mi is hallani fogjuk önt. Tutu Alicante úr, parancsoljon önni a szó. Thank you very much, uh, commissioners. Um, first of all... Nagyon köszönöm uh, eh, a szót, remélem hallanak, hogy nem nagyon szerencsés, hogy valaki eh, egyenlíteni Gínean kívülről beszél eh, az emberi jogi helyzetről abban az országban. Én nem tudok az országból beszélni az ottani helyzet miatt. Először is szeretném megválaszolni azokat a kérdéseket, amelyeket feltettek nekünk Szerintem, amit erről a nemzetállamról tudnak, azt felejtsék el, e, mert itt egyenlítő Gineáról beszélünk. Ez nem, először is nem nemzetállam. Tulajdonképpen e, csak e, szemlélenek, úgy tűnik, mintha minden meg lenne parlament és a többi, de egyik sem úgy működik, mint egy nemzetállamban. 2002-ben, 23 év után, amikor is eh, eh, Gustavo Gajon 23 éven át követte a eh, legyelítei Gineában a helyzetet, az 2002-ben megszűnt. E, az egyenlítői, Ginea, egyenlítői Gineában súlyosan megsértik az emberi jogokat, és büntetlenül e, tehetik ezt a e, bűnösök. Továbbra is ilyen a valóság egyenlítői Gineában. Azt kérték tőlem, hogy beszéljek a politikai jogok elnyomásáról az, a, az választások során. Május 26-án voltak a parlamenti választások, egy héttel előtte a civil társadalomnak a tagjai, akik békés demonstrációt kértek, azokat letartóztatták, meg kínozták éket, és börtönbe tették őket, csak azért, mert megpróbáltak a, megpróbálták a békés gyűlés és a szabad vélemény nyilvánítás szabadságát gyakorlását. Aztán megtörténtek a választások, és a választási kampány során az ellenzéknek több tagját és Ajona eh, asszonynak töltöttem erről dokumentumokat, amelyeket az ellenzék tagjai állítottak össze. Tehát az ellenzék tagjait vagy letartóztatták, eh, vagy zaklatták, eh, vagy megverték. A választások is szabálytalanul történtek, többen többször is szavaztak, vagy családtagjaik nevében is szavaztak és ennek az eredménye az volt, hogy a kormányzó párt 92%-át állítólag elnyerte a szervezek szavazatoknak. Két kamarás parlament van, és egyetlen képviselő van az alsóházban, aki a, az ellenzéket képviseli, a felsőházban pedig egy szenátor van az ellenzék részéről. Június 26-án a politikai ellenzék csoport megpróbált egy békés demonstrációt tartani, és megint csak ezelőtt egy nappal hetüket letartóztatták, és éjszaka bent tartották a rendőrségen, és nem engedték, nem engedélyezték ezt a békés tüntetést. Azt mondták, hogy bárkit lelőnek, aki oda mer menni. Tehát ilyen körülmények között történtek a választások, és a civil társadalom vagy az ellenzék nem tarthat békés demonstrációt. Tehát ilyen az egyenlítői gineai helyzet. Hogyha vannak további kérdéseik, akkor még beszélhetek erről a helyzetről. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az önkényes letartóztatás témájában egy olasz állampolgár nevét említeném, aki az elnök fiával szeretett volna üzletet kötni, és januárban börtönbe vetették. Egész egyszerűen csak azért, mert megkérdezte az elnök fiától, hogy hova kerültek az pénzösszegek, amelyek erre a, a vállalkozásra szántak volna és más valakivel is ez megtörtént, négy év, négy, akit négy év börtönbüntetésre ítéltek. Az El País, a spanyol újság, olyan állampolgároknak a nevét említette, akik a korrupció miatt panaszkodtak eh, egyenlítői Gineában, és őket is börtönbüntetésre ítélték. Cantiano Conciano két évre ítélték börtönre mindezt csak azért említem, hogy ez egy mindennapi esemény, hogy az embereket eh, eh, azért tartóztatnak rá, mert alapvető jogaikat akarják gyakorolni. Eh, még azért is letartóztatják az embert, hogyha olyat mond, amit nem szívesen hall a kormány. Néha a kormány a, a hadsereget megbízza azzal, hogy az afrikai bevándorlókat tömegesen eh, letartóztassa és elkobozzák a vagyonukat. És ezeket az embereket megkínozzák és rosszul bánnak velük. Az EU számára eh, adott politikai ajánlások a következők. Azt hiszem, hogy mindannyian tudják, hogy az elnök fia és maga az elnök ellen is nyomozás folyik. E, de nem ez a helyzet. A egyenlítei e, Gineát tulajdonképpen e, egy vállalkozásként vezeti az elnök. Tulajdonképpen egy maffia állam, ahol a gazdasági és katonai és a valós hatalom egy ember kezében van. Tehát nyilván eh, arra van szükség, hogy ezt az országot rákényszerítsük a eh, jogállamiságra, eh, és a civil társadalmat kell megerősíteni ahhoz, hogy átláthatóvá váljon a helyzet, és az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Az EU ezzel kapcsolatban sokat tud tenni. A legjobb módja ennek, hogyha felemeli a hangját, az emberi jogsértések esetében. Genfben néhány hónap múlva, jövő év júniusában lesz alkalom arra, hogy az EU képviselői felemeljék a az hangjukat azt illetően, hogy mi történik egyenlítői Gineában. Négy évvel ezelőtt és megtették az ajánlásaikat, de ezekből egyet sem valósított meg a kormány. Most akkor Genfben újra fel kell emelni a hangjukat talán én ismerik a francia és az Egyesült Államok beli nyomozásokat is. E, Franciaországban az elnök fia ellen egy nemzetközi elfogatási, letartóztatási parancs van. És reméljük, hogy az európai tagállamok együttműködnek és letartóztatják majd a bűnösöket. Azt hiszem, hogy különböző stratégiákat lehetne használni, hogy az egyenlítői e, gineai kormány az ország vagyonát kimenekítse Reméljük, hogy befagyasztják ezeket az vagyonokat, hogy ne használhassák fel. A civil társadalomnak szüksége van forrásokra. 2015-ben újra elnökválasztás lesz, amely újabb alkalom a kormány számára, hogy zaklassák az embereket. És az EU számára is ez alkalom, hogy forrásokat biztosítson, hogy fenntartsuk az emberi jogi harcosokat az országon belül. Azt hiszem, az EU segíthet abban is, hogy az országon belül erős hangokat hallathassák az emberek. Egyelőre nincsen független média, és olyan társadalom, ahol a gyógyságírók nem hallathatják a hangjukat, az egy halott társadalom. Nagyon fontos, hogy e, az információ áramlását biztosítsuk mind befelé az országban, mind kifelé az országból. És ezeket a lehetőségeket megvizsgálhassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ali Kantor, köszönöm az ajánlását, az elemzését. Most pedig az EKS-től hallgatjuk meg, hogy ők mit tesznek röviden. Nem tudok lehetővé tenni vitát a mai napon. Üdvözlöm a nagykövet urat, Carmelo Nomonja urat a vitánkra. Örülök, hogy eljött. Kíván hozzászólni? Három percet, mint egy nagykövet. Ugye? Először az LKS-t hallgatjuk meg, és utána ön következik. Korea Köszönöm szépen. Köszönöm Alicante úrnak a nagyon érdekes elemzést és a helyzet bemutatást egyenlítői Gineában. Az EU figyelemmel kísérte a választási folyamatot, amelynek a vége május 26-án volt az önkormányzati választásokon és láthatjuk, hogy elnyomják, megfélemlítik az, megfélemlítik az embereket a kampány során, és elnyomták az ellenzéki tüntetéseket is. A főképviselő nem rendelkezik kompetenciával, arra nézve, hogy eldöntse, hogy legitim volt ez a választás, nem volt megfigyelői EU misszió sem, éppen ezért nagyon nehéz a folyamatot összességében értékelni. El kell, hogy mondjam, a, új volt az alkotmány elfogadása 2011. novemberében. Akkoriban a demokráciával kapcsolatos optimizmus alakult ki az országban. Sajnálatos módon nem tudták teljes mértékben megvalósítani a reményeket az idei választásokon. Az emberi jogi helyzet továbbra is aggodalomra ad okot egyenlítő Gíneában. Teljes mértékben követjük a helyzetet, figyelemmel kísérjük a helyzetet Gineában, és igyekszünk párbeszédet kialakítani valamennyi érintettel, az emberi jogi helyzetet konkrétan megvizsgáljuk, vizsgáljuk a politikai, a szociális és polgári jogok alakulását. Nincsen hivatalos, formális politikai párbeszéd az országban egyelőre. 2009 óta a kotonút nem a kotonai megállapodást nem ratifikálták, ezért nem tudunk tárgyalni. Egyenlítői Ginával kapcsolatban még nincsen végleges emberi jogi stratégiánk. Egy missziót lát el a gineai képviselő. Szeretnénk látni, hogy hogyan tudunk módot találni arra, hogy ezt a témát felkaroljuk, és a civil társadalomnak hol tudunk segíteni, ahol csak lehetőség van erre. Reméljük, hogy az elkövetkező hónapokban el tudunk fogadni egy stratégiát egyenlítői Gíneával kapcsolatban. Köszönöm szépen. Alicante úr, remélem megértette, hogy támogatni kívánjuk a különböző területeket, a, társadalm, a civil társadalmat is. Az EU, az ENSZ emberi jogi tanácsával is együttműködik, és biztos vagyunk abban, hogy az emberi jogi helyzettel foglalkozni tudunk egyenlőtt Gínában. Most pedig nagykövet úr kap szót három percben. Kérem, hogy tartsa be az önnek szánt időt. Elnök asszony, igen, tisztelt képviselők! Szeretném elmondani, hogy az Európai Unió egy missziója jár az országunkban, hogy folytatni tudjuk a tárgyalásokat a kotonú megállapodásról is tárgyalni tudunk. Természetesen azt gondoljuk, hogy ez előnyös az országunk számára hogyha egy megállapodást tudunk kötni. A kooperáció azt jelenti, hogy mindkét fél javára szolgál, és mindkét két, két fél számára előnyös. Értem, hogy az Európai Unió mit vár el egyenlítői Ginától, itt az emberi jogok kérdését tudjuk mennyire fontosak. Az EU mindenhol a világon az emberi jogok egyik úttörője igyekszik, és hát a terrorizmus elleni fellépést azonban nem szabad szem előtt éveszteni. Egyenlítői Gíneában szabad választások voltak, május 26-án az eredményeket, az eredményt elfogadta egyébként az Alkotmánybíróság is. Az AU és az AKC is pozitív visszajelzést adott, de hát természetesen hát, nem, nagyon sajnáljuk, hogy az Európai Unió nem delegált szakértői csoportot. Ők azt mondták, csak akkor van arra lehetőség, ha választói megválasztási megfigyelők is jelen vannak. Persze nem tökéletes a országunk, de a kormányunk összességében azon dolgozik az elmúlt években, hogy megfelelő projekteket indítsanak, és az emberi jogi sérelmek kezelésére. Itt a fejlesztési segélyek kérdésében az ENSZ fellépése is ehhez járul hozzá, és egyes területeken elkezdtünk tovább dolgozni, figyelemmel kísérik az országban lejátszódó folyamatokat, az alap alapot az emberi jogok biztosítják, ez alapján kell tovább lépnünk. Ki szeretném emelni az ötödik pontot, a jó kormányzást. Ez mindenképpen segíti a lehetőséget arra, hogy erősítsük az emberi jogok védelmét. Tudjuk, hogy időre van szükség a fejlődéshez, a továbblépéshez, hogy meglássuk az munkák gyümölcsét is. Nézzük meg az ENSZ programjának adatait, hogyan fejlődünk. Én nagy előrelépést tettünk időközben 186. helyre, 126. hajra, és tehát valahol középen vagyunk Afrikában közben. Vannak olyan visszajelzések nemzetközi intézményektől, amelyek megbízhatóak, az UNESCO például, vagy más Global Peace Index esetében is komoly haladásról számolnak be. Jó? A infrastruktúra, egészségügy területen kívánunk nagy lépéseket tenni, a maláriát is leküzdjük, és a tuberkulózist igyekszünk leküzdeni. Lerövidítem a beszédemet, hosszabbra készültem egy kicsit. Abban bízom, elnök asszony, Nagyon sajnálom, a következő napi rendi ponttal is foglalkoznunk kell. Arra kérem önt, hogy eh, a beszédét, amit szeretne elmondani, azt adja át nekünk, amit itt szeretett volna statementként megtenni, azt írásos eh, a formában ki fogjuk osztani. Köszönöm szépen mindenkinek, Alicante úrnak is Washingtonban. Köszönöm az ajánlásokat, eh, majd a későbbiekben dolgozunk ezen. Sajnos el kell vennem a jogot Anától is, hogy beszéljen, hogy hozzászóljon. Egy további nagyon fontos pont következik a Stokholmi program félidős felülvizsgálata. Itt eh, Bicep úr első tervezetéről fogunk beszélni, aki a jelentés egyik előadója a Stockholm programmal kapcsolatban. Az összes nyelven megkapták eh, ezt az anyagot elmúlt héten. Gratulálni szeretnék az előadónak az átfogó vélemény megalkotásához. Egy sor érzékeny dolog van itt a külső kapcsolatokban. A, a cél az, hogy koherencia és konzisztencia alakuljon ki az EU belső és külső politikái között. A tervezett figyelembe veszi a nemrégiben lefolytatott vitát is a bevándorlók emberi jogaival kapcsolatban. Most pedig Bishop úr, kérem, mutassa be a tervezetét. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az ösztönzést. Nagy örömmel tájékoztatom önöket ma véleménytervezetemről, amely a Stockholmi Program félidős felülvizsgálatáról szól. Ebben a véleményben biztos vagyok benne a módosító indítványok segítségével sikerül javítanunk a szövegen. Ezen kívül nagyobb koherencia lesz kül- és belpolitikán között, hiszen itt, hiszen nem várhatunk el mástól semmit, hogyha mi magunk nem járunk el. Pontosan Ezért gondolom, hogy aggódni kell amiatt, amit gyakorta a migrációs politikák és a határkezelés externitálására neveznek. Egyszerűen elfogadhatatlanok ezek a célok. Azért gondolom, hogy az Európai Uniónak és a tagállamoknak a szabadság, biztonság és jog érvényesülés szempontjából csak azokkal szabad alárírni a megállapodásokat, ahol tiszteletbe tartják az alapjogokat. E, itt szigorúan kell eljárnunk. Végül azt kérem a bizottságtól, hogy konzultáljon az Európai Parlamenttel, mielőtt bármilyen megállapodást aláír a Frontex és egy harmadik ország között. Ezen megállapodásnak soknak mindig megfelelő védelmet kell biztosítaniuk annak érdekében, hogy garantálják, hogy az emberjogi normákat mindenféleképpen tisztába tartják. Ezen kívül úgy gondolom, hogy az alapjogok a migrációs politika középpontjába kellene, hogy legyen. Ugyanis az alapjogok mindenkinek elidegeníthetetlen joga, legyen az a migráns legális vagy illegális helyzetben, mindig is prioritásként kell foglalkoznunk helyzetével. Ugyanis csak az alapelvek általánosításával ö, ö, lehet kötelező rendszert létrehozni például ö, a ö, menekült táborokban. Ezen kívül jelezni szeretném azt is, hogy nagyon fontos, hogy meg, megállapodásaink során az újrabefogadást tiszteletbe tartsuk. Ezért kérem, hogy a harmadik országokból származókra vonatkozókra ra vonatkozó klauzát hagyjuk ki ebből. Ugyanis védeni kell azokat, akik az emberi jogokért harcolnak. Ezért olyan intézkedéseket kell hoznunk, amelyek segítségével sürgősen lehet vízumot adni a harmadik országokban az életüket kockáztató emberjogi harcosoknak, hogyha szükség van erre. Intézményes szempontból az ember, Európai Emberjogi Ügynökség mandátumát ki kellene, ki kellene terjeszteni minden egyes szomszédországra is, és harmadik országra, hogy szakismereteit, tapasztalatait felhasználhassa. Ezen kívül erőteljes üzenetet kell közvetítenünk a tagállamok felé, hogy ratifikálják minden migráns munkavállaló, illetve családtagjaik védelmére vonatkozó intézkedéseket. Végezetül, kedves kollégák, ezek azok a, kor, a prioritások, amelyeket megpróbálok majd megvédeni ezen vélemény kidolgozása során, de természetesen várom javaslataikat. Elnök asszony, ennyit szerettem volna elmondani, kedves kollégák. Köszönöm szépen, Biszep úr. Úgy látom, Anna Gomes, árnyékjelentés készítője a szocialista frakciónak, parancsoljon. Köszönet először is Biszep kollégának ezért a kiváló munkáért, és tervezetét. Minden kérdése kiterjed, amely migrációs szempontból a mi felelősségi körünkbe tartozik, illetve az emberi jogok körébe a harmadik országok kapcsán, ahol migrációs problémák miatt kapcsolatokat építettünk. Azért azt gondolom, érdekes lenne kiterjeszteni ezt a kérdést, és tökéletesen egyetértek azzal, amit Bicep úr most vetett föl, és az általa megfogalmazott ajánlásokkal is. Én a vélemény ö, kiterjesztését javasolnám olyan területekre is, amelyek a stokholmi program keretén belül fontosak. Aztán olyan területekre, ahol felvetődnek az emberi új kérdések, emberi új kérdések keretén belül a harmadik országokkal. Nevezetesen az internetes biztonság, a terrorizmus elleni harc, nem is tudom, a CBRN-t hogy mondják uh, franciául, mindegy, erre is gondoltam. Ezen kívül az Europol, az Eurojust működésének bizonyos aspektusaira. A célom azonban nem az, hogy csökkentsem, ellenkezőleg növeljem azt a kiváló munkát, amelyet kollégánk végzett. Thank you, Anna. Köszönjük szépen Anna Gomesnek. Most halljuk a többi árnyék jelentéstévet. Bárió, Donszki és Verzsor. Donszkis Verzsia asszony, tehát Beszeré Bárió, Donskis és Verzsia kollégák. Most szólhatnak vagy reagálhatnak a kollégák arra, hogy mit mondott Anna Gomes. Tehát, hogy a véleménynek a hatáját ki lehet terjeszteni, és az internetes biztonság, tehát a kiberbiztonság és más kérdésekre koncentrálni. Tehát először meghallgatjuk az igazságügyi főigazgatóságot, Ingo Voice Voice úrtól. Parancsolja. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék megköszönni a Stockholmi programmal kapcsolatos véleményt, és tudom, hogy ez kapcsolódik a három, a Libe Afko és Júri szakbizottságokban folyó munkákhoz. Most ők együtt dolgoznak ezen a dokumentumon és a tegnapi előzetes változat kapcsán szeretnék ezt a szakbizottságot is arra ösztönözni, hogy ne csak az eredményeket mérjék föl, hanem előre is tekintsenek, azért, hogy a parlament és a szakbizottságok tudatában legyenek az új intézményi kereteknek, amelyekbe beleágyazódnak az új, a jövőbeli programok. Tehát például az igazságügyi program az most egy közös európai politika, és a parlament épp olyan szerepet játszik a folyamatban, mint a bizottság vagy a tanács. Most pedig akkor hadd utáljak, utaljak a vélemény három bekezdésére. A kettest és a tizenegyest együtt vehetem és megerősítem, hogy a bizottság továbbra is a folytonosságot szeretné biztosítani a határokon belül folyó kérdéseket illeten, de a harmadik országokkal kapcsolatos feladat az EKS-hez tartozik, amely saját megközelítést alkalmaz az emberi jogokkal kapcsolatban. A bizottságnak pedig megvan a saját stratégiája, hogy a minden EU politikában benne, menne, benne legyenek, mind külső és belső politikákban az alapvető jogok. És az LKS munkáját illetően az EU tiszteletben tartja az alapvető jogokat. A második kérdés, amire szeretnék részletesen kitérni, az a nyolcas bekezdés az alapjogi ügynökséggel kapcsolatban a nyugat-balkáni és a részvevő ország, és a, a tagjelölt országoknak a teljes részvetelét is elvárja a bizottság, és Fájrom esetében egyetlen tagállam miatt nem sikerült előrelépni. A szomszédországoknak a részvételét nem tervezzük az alapjogi ügynökség alapító okirata szerint. Ugyanakkor az EKS-t arra ösztönözzük, hogy használja fel az alapjogi ügynökségnek dokumentumait, kiadványait arra, hogy terjesszék, hogy hogyan foglalkoznak az alapjogi kérdésekkel az EU tagállamokban. Biszett úr reagálhat most erre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nyilvánvalóan az első bemutatásban korlátozott bennünket ennek a dokumentumnak a jellege, de nyilvánvalóan a megjegyzéseket figyelembe fogjuk venni, és majd együtt próbálunk javítani a szövegen a bizottság megjegyzéseit és az igazságügyi fel, főigazgatóságnak a megjegyzéseit is figyelembe vettem, különösen a harmadik országokat illetően, és ezekkel is javítani fogunk majd a szövegen. Elnök, köszönöm szépen. Most akkor az, az idő, ütemterv szerint a módosítók benyújtásának a határideje június, július 10-e, aztán a Strasbourgban találkozunk a 37. héten az árnyék jelentésekkel, és aztán az AFET-tel és a DROA-val együtt a módosítókat megvizsgáljuk szeptember 18-án, és itt az IAS is, tehát az EKS is közreműködik, és aztán szeptember 24-én szavazunk az AFED-ben, és a libei saját kezdeményezési jelentésről a 41. héten Strasbourgban szavazunk. Köszönöm szépen, és köszönöm a talmasoknak is, hogy eddig maradtak. Szükséges volt a segítségükre azért, hogy a ma délutáni programot végrehajthassuk. Holnap 10 órakor találkozunk.